Mes chers collègues, bonjour! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Wim van de Kampnak is jó reggelt kívánok! Allez, on y va! Nos, kezdjük is! Alors! Hello. L'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a pas d'objection. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor a napi rendet elfogadhatjuk. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése, akkor az elnök közleményei pont alatt nincsen közleményem, úgyhogy rögtön rátérhetünk az elektronikus szavazásra. Megnézzük, hogy megvan-e a kórum. Kérem, hogy egy tesztet először végezzünk el és megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom, és minden rendben. Sur. Nos, kezdjük. Monsieur Bass écoute la promotion de l'utilisation. Bass écoute euh, jelentése a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása címmel. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Il n'y a pas de problème. Semmi probléma, lehet ellenőrizni. Tessék. J'ouvre le vote. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást plus 19. Le compromis est adopté, mes chers collègues. Tessék, kedves kollégák, elfogadtuk 19-16 arányban. Úgy fogok szavazni, mint a frakcióm, elnézést nem volt benne a kártyám, mondja az egyik képviselő. Jó, kérdezem, hogy akkor mellette vagy ellene szavaz. Akkor is, hogyha ellene szavaz, akkor sincs semmi, mert elfogadtuk a hetes kompromisszumot. Menjünk tovább a hetes kompromisszum kiegészítése mellette Wim van de Kamp, parancsolja, mi a baj? Elveszettnek tűnik, tessék, mondja, mi a baj? Most kezdtük, semmi gond. Még nem lehet elveszni, mert még csak most kezdtük. A hetes kompromisszum alatt van a kiegészítés. Ez a kompromisszumhoz egy kiegészítés. Nézze meg a papírján. Merci, Viktor. <laughs> Megköszönöm Viktor Bostiner úrnak, hogy segítséget nyújtott. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Nem fogadtuk el. Egyetlen egy szavazattal. On passe directement à l'article. Oui. My machine, my machine is not working. Nem működik a gépem. Szavaztam, de nem regisztrálta a szavazatomat a gép. Akkor... Taylor úr. Taylor úr feltette a fülhallgatóját, azt mondom önnek, hogy akkor is, hogyha mellette szavaz, akkor is 18-18 az arány, és úgy sem fogadtuk el ezt a módosítás kiegészítést. Szavazhatunk akkor még egyszer? Kérdezi egy másik képviselő. Eh, Kedves kollégák, 9 óra 90, most kezdtük el. És vannak azért szabályok, Vous voulez le refaire Újra szeretnének szavazni? Ugyanaz lesz az eredménye, megmondom önöknek, de jó, hát akkor szavazzunk újra, megnyitom a szavazást. Ugyanerről a kiegészítésről lehetes kompromisszumhoz.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 Jó, kérem, most akkor figyeljenek, és akkor lezárom. Tehát a szavazást csendet kérek, csendet kérek. Fermé! Lezárom a szavazást. Et là nous sommes à plus 19, moins... És 19-19-nél tartunk. De az elnök asszony lezárta a szavazás bekiabálás, hogy a kollégák látták a képviselőnőt, aki feltartotta a kezét.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 C'est mieux de continuer. On continue. Folytassuk. Nagyon jó, hogy támogatják Finvade urat. 102-es módosítónál tartunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 110-esre ugrunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodás, a 117-est elfogadtuk. Az eredeti szöveg következik mellette, ellene tartózkodás. A hetes cikk egyes bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk, és folytatunk a, folytatjuk a 124-essel mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119-es és 126-os egyforma egyben szavazunk mellette. 119 és 126 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-19 az arány, tehát ezt nem fogadtuk el. Folytassuk a 127-essel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Három A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Ellenőrizzük a három A kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. lezárom, és ezt elutasítottuk. 3B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Szeretnék ellenőrizni? Én úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom. 20-19 arányban elfogadtuk. Következik a négyes kompromisszum. Ajutó asszony, parancsoljon. Scusi, non fun... Elnézést kérek, de nem működik a szavazókártyám. Possiamo aggiungere il voto manuale eventualmente. Hát szavazhatok készfeltartásra, hogyha ellenőrizzük? Mit szavazott a kompromisszumra? Mellette szavaztam, hangzik a válasz. Jó, akkor a 3B kompromisszumot elfogadtuk továbbra is, és folytatjuk. Esetleg eljut asszony, ha átül egy másik szavazógéphez, lehet, hogy az működik. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, a négyes kompromisszumot elfogadtuk. 146-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk ezt a módosítót. Folytatjuk, és egyben szavazunk, blogban szavazunk a következő öt módosítóról, a 150, sőt tovább, a 154-esig. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Nem világos, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 154-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás, 157-est elfogadtuk, 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 162 mellette, ellene tartózkodás. A 162-est elutasítottuk. 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165 mellette ellene tartózkodás. Ez nem világos, a 165-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Les verts, vous en avez un de trop. A zöldeknél egyel többen szavaznak, mint amennyivel, amennyien lehetnének. Nem én vagyok az a plusz. Allez, c'est bon. Most jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 165-öst. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szeretnék ellenőrizni? Jó, akkor a 166-osról megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. A 166-ost elutasítottuk. Folytassuk. 192-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az ötös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, az ötös kompromisszumot elfogadtuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 195-öst. A következő a 198-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, a 198-asról megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom, és ezt elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, Hát nagyon szoros az eredmény, úgyhogy ellenőrizzük a 28-ast is. Megnyitom a szavazást. Ferm le vote. Lezárom. Igen, elutasítva. 199-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 200 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202 ellenőrzést kérnek a 201-esről? Jó, akkor megnyitom a szavazást a 201-esről. Je ferme le vote. Lezárom. Elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 203 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. A 203-ast elutasítottuk. 208 következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jó, ellenőrizhetjük ezt is. 208-assal nyitom meg a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Elutasítottuk a 208-ast. Nem volt messze az elfogadástól. 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 210 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, a 33-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. A 33-ast elfogadtuk. Egyben szavazunk 34, 35, 36-os. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk a hármat. 38 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 38-asról. Je ferme le vote. Lezárom. 19-20 arányból nem fogadtuk el. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva de biztos ellenőrizni akarják, ugye? Akkor megnyitom a 40-esről a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 41 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 42 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ezt is szeretnék ellenőrizni? Jó, akkor ellenőrizzük a 42-est is, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Elutasítva. Haladunk, haladunk. 43-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Szerintem ez elutas, le lesz utasítva. Jó, akkor ellenőrizzük a 43-ast is, megnyitom. Volt. Lezárom. Igen, a 43-ast is elutasítottuk. 44-es mellette. Euh, Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 45-öst, 46 mellette, sőt, megnyitom a szavazást rögtön. Így legalább könnyebb lesz a dolgunk. Je ferme le vote! Lezárom. Elfogadtuk a 46-ost. Eljutunk odáig is, hogy néha sikerül. Nos, akkor az 53-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás. Jó, ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Et... Lezárom elfogadtuk. Folytassuk az 56-ossal. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Krapini azt, hogy ellenőrizni szeretné, van hozzá joga, úgyhogy akkor megnyitom az 56-osról a szavazást. Lezárom. Az 56-ost sajnos elutasítottuk. Elég! Ám A moment 57! 57-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem egyértelmű. Ellenőrizik géppel 57-es szavazást lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 59 mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk, de szeretnék ellenőrizni. Rendben, megnyitom a szavazást géppel. Szavazást lezárom. Elutasítottuk nagy többséggel. Kérem, hogy bízzanak bennem, Grappini asszony. Folytassuk. 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Elfogadom a szavazást. Win asszony, megnyitjuk a szavazást. Megnyitottam a szavazást a 61-es módosító tárgyában géppel, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. Kérem, hogy bízzanak meg az ítéletemben. Menjünk tovább. 62-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 63 mellette, elnézést, 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 2-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel, szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elutasítottuk 66-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Grappini mondja, szeretné ellenőrizni? Nem? Jó, akkor megállapodtunk, hogy ez amit mondtam. 69-es mellette ellene tartózkodók Hetvenes. Megnyitom a szavazást a 70-essel kapcsolatban géppel, a szavazást lezárom elutasítottuk. 71 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk 72 mellette, ellene, tartózkodók. A 72-est elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk ellenőrzük. 73 szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Menjünk tovább. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodók. elfogadtuk 75 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 77 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 78 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 79-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A hármas módosító következik mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk ellenőrző géppel. A szavazást megnyitom. A 73 ossal kapcsolatban a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 81-es módosító mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk 4-es mellette, ellene tartózkodók, a 4-est elutasítottuk 83-as mellette, ellene tartózkodók, a 83-ast elfogadtuk 84-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. A 85-öst megnyitom, pontosabban mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 86-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 86-os géppel, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 87-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 88 es mellette, ellene nem világos a helyzet. Mellette ellene tartózkodók. A 88-est elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 91-es mellette ellene tartózkodók Elutasítottuk 92-es mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 93-as mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 95-es mellette, ellene tartózkodók, ez nem világos, Ellenőrizik géppel a 95-öst, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Elnézést mondja az elnök, elutasítottuk. Tehát a 95-öst elutasítottuk, 96-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodók. A 7-est elutasítottuk 98 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Igen. A hetes kompromisszumot kiegészítő szavazás, amely a második szavazás, hol, <clears throat> szavazás volt, ott volt egy képviselő, aki itt volt, és mégsem engedték szavazni. Nekünk ez kulcs szavazás, úgyhogy én azt kérném, hogy szavazzunk még egyszer a hetes kompromisszumot kiegészítő kompromisszumról, mert egyébként ennek következményeképpen fogunk szavazni a végszavazásnál. Hello. on va, on va essayer d'arrêter les pourparlers entre vous. Kérem, hogy hagyják abba egymás között az eszmecserét, és Anderson asszonynak adom meg a szót. Lehet, nehogy pontosítsuk, hogy mi a pontos szabály? Most az számít, hogy az emberek a teremben vannak. Mi számít, hogyha itt vannak képviselő a teremben, vagy micsoda? Két dolog van, mondja az elnök asszony. Ha az elnök azt mondja, hogy a szavazást lezárom, akkor a szavazás le van zárva. Ez a szabály. Parancsoljon. Elnézést kérek, elnök asszony, de a plenáris ülésen is az elnökök mindig megkérdezik, hogy mindenki szavazott-e. Várjon egy pillanatra, föl kell tennem a fülhallgatómat, mondja az elnök asszony. Tehát mondom még egyszer, elnök asszony, a plenáris ülésen is az elnökök mindig megkérdezik a képviselőktől, hogy mindenki szavazott-e. Szerintem ez egy jó dolog, mert nagyon sok oka lehet annak, hogy mondjuk valaki még nem szavazott, hogy nem emelte föl a kezét esetleg, vagy, vagy nem jutott el odáig, hogy szavazzon. Tehát az, hogyha az elnök megkérdezi a jelenlévőktől, hogy szavaztak-e, ez egy jó szabály, jó eljárás. Jó, ezt értem, meg fogom adni minden frakciónak a szót, egy percet kap, mert én viszont nem fogom a munkát késleltetni, úgyhogy Telicska úr parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, hadd emlékeztessek arra, hogy a második szavazás volt, ezt meg kellett ismételni. Egyetemű volt, hogy megtörtént a szavazás, és az elnöknek arról kellett dönteni, hogy mi volt az eredménye. A szavazásnak a szocialisták azt mondták, hogy a kolléga bejött, nem volt még bedugva a kártyája, és lezárult a szavazás. Három, négy ember is bejöhetett volna még, tehát kétszer kellett szavazni, a második szavazásra is lett volna szükség. Örülnék, hogyha udvariasak lennénk egymással, és abba hagynánk ezt a vitát, mert megvolt a szavazás, nem volt benne a szavazókártya. Nem lehet az, hogy, hogy mindenki figyelembe vagyunk, aki később jöjjön be, akármennyire is tisztelem Klaudiát. Köszönöm szépen, Telicska úr! Tengri úr, nem lehet ennyire nehéz ez felnőttként a papírt olvasni. A szavazás 9 órakor kezdődik, akkor legyen itt 9 órakor, és nem 10 perccel később. Egy gyerek könnyebben irányítható, vagy egy gyerek könnyebben érti ezt, mint néhány képviselő itt a teremben. Ennyire könnyű ez, le van írva a papírra, hogy hány óra. Elnök azt, hogy nem engedem meg, hogy tapsoljanak, jó? Mert még, még jobban késésben leszünk. és én ezt jó tudom is egyébként. Foster asszony következik, nem fogom hagyni, hogy késsünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintebb, mint a szakbizottság legrégebbi tagja. Szerintem a szabályok megváltoztak, mielőtt én itt elkezdtem dolgozni az 1999-es évben. Talán nem ugyanott ülök, de világosak a szabályok. Mindannyian kicsit siettünk, teljesen mindegy, hogy plenáris vagy szakbizottsági ülése. Mindenkivel előfordult, hogy lekéstük a szavazást, mert más dolgunk volt. Egész egyszerűen itt kell lenni a teremben, és a helyén kell lenni a képviselőnek, hogy készen álljon a szavazásra. Én nem akarok kemény vonalas lenni a kollégákkal kapcsolatban, de azért Pavel Kolicskához, Telicskához csatlakoznék, mert harmadszorra szavaztunk, tehát megvan a szavazás. Egyszer szavaztunk, akkor voltak, akik ellenőrizni akarták, akkor közben még szaladtak be képviselők, és az elnök asszony igenis rengeteg időt adott arra, hogy mindenki szavazzon, úgyhogy sajnálatosan ezen alkalommal szerintem a szavazás eredményét tiszteletben kell tartani, és mindenkinek egy picit jobban kell igyekezni, hogy ide érjen a szavazás kezdetére. Köszönöm szépen, és szerintem elnök asszony folytatnunk kellene a munkát. Köszönöm szépen, Foster asszony, lenne asszonynak adom meg a szót, hogyha kérte? Nem kérte. Akkor... Nem. Én nem a szavazást, nem a szót kértem. Az elnök döntése nagyon világos. Hogyha azt mondja az elnök, hogy le van zárva egy szavazás, akkor le van zárva, és erre nem térünk vissza rendben. Úgy döntöm, hogy akkor a, úgy döntöttem, hogy az egész jelentés egész szövegéről szavazunk, ez a végszavazás, és megnyitom. Je ferme le vote. Lezárom. A jelentést elutasítottuk nagy-nagy többséggel. Alors, c'est une opinion pour le rapport de... Ez egy vélemény volt az ENVI szakbizottságnak és az ITRE szakbizottságnak készült. De folytassuk az ülést. sortez en silence. Kérem, aki elhagyja a termet, az csöndben tegye, mert mi folytatjuk a munkát. Kizárásos. Parler, c'est dehors. Kérem, mindenki menjen ki, akit nem kíván itt maradni. Elég, nous continuons! És csendben menjenek ki, mi pedig folytatjuk a munkát. A napirendünk következő pontja az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája. Ez a négyes pont. Az előadónk Újhelyi úr. Na de hát ez így nem működik, mondja az elnök asszony. Így nem lehet dolgozni. Hogyha szeretnének egymás között beszélgetni, legyenek szívesek, hagyják el a termet. Köszönöm szépen. Tehát folytassuk. A jelentéssel kapcsolatban először átadom a szót az előadónknak, utána az árnyék előadók következnek, úgyhogy először Újhelyi úr parancsoljon. Köszöntöm a bizottságot, köszöntöm eh, azon szakértőket szakmai szervezeteket akik eljöttek a mai jelentés első vitájára és köszöntöm eh, azt a csoportot magyarországról akik megtiszteltek eh, engem mint jelentéstevőt hogy kváncsiak a tran bizottság munkájára a magyarországi nyugdjas parlament delegációja és egy diákcsoport is itt van magyarországról kérem hogy most na ez amit nem szabad vigyázzanak mert elnök asszony ránk fog szólni a hosszú és unalmas szavazást követően most mindenki kösse be az övét mert a felgyorsuló jövőről fogunk beszélni arról a felgyorsuló jövőről amely egészen biztos hogy átalaktja majd a közlekedési kultúránkat járműparkunkat és mindent európában. az európai parlament és a bizottság több mint tz éve foglalkozik azzal hogy miképpen lehet az együttműködő intelligens okos egymással kommunikáló közlekedési rendszereket beépteni az európai mindennapokba. láttak már olyan filmet amelyben a gépkocsi vezető csak beül az utasokkal megnyomnak egy gombot hátradőlnek és a gépkocsi elviszi őket az étterembe vagy hazaviszi őket vagy a munkába. Ez néhány évvel ezelőtt még egy álomnak, egy irreális szifinek tűnhetett. Most pedig a mostani jelentés, bár nem erről szól, hangsúlyozom, de megalapozza mindazt az európai közlekedési, egymással együttműködő okos autók, automatizált autók világát, amely néhány éven belül bekövetkezik az elmúlt közel egy évben több mint fél évben egy nagyon nagyon erős egyeztetési folyamatot szerveztek a kollégáim itt szeretném külön megköszönni benedek attilának a munkát. sixty szakmai szervezet cég intézményi szereplő aki beszállt ebbe a munkába és az egyesült államoktól knáig izraeltől berlinig nagyon-nagyon sok szakmai szereplő elmondta a véleményét, hogy hogyan fog kinézni a jövő. Amiről most beszélünk, az egyelőre egy olyan egymással folyamatos kommunikációban lévő járműgéppark és közlekedési rendszerek, amely alapvetően a biztonságunkat szolgálhatja, hogy megelőzzük a közlekedési baleseteket évente sok ezren halnak meg európa közútjain közlekedési balesetben és hogy megkönnytse a közlekedésünket. gondolják el hogy néhány éven belül nem ten twenty év itt már egy két éven belül olyan új gépjárművek lesznek csak a forgalomban amelyek egymással is az út menti különböző beéptett gépekkel, rendszerekkel, és a forgalomirányítás központjaival is 24 órás folyamatos kapcsolatban vannak, pontosabban hát amikor menetben vannak ezek a gépjárművek, akkor egymással kapcsolatban vannak. Ez azt jelenti, hogy kizárhatunk sok-sok emberi mulasztást, figyelhetjük a meteorológia jelzéseit, ha baleset van, azonnali, pontos helyszínt és állapotot küldhetnek a balesetről a gépjárműveink a mentőszemélyzetnek és hogyha szervizigényünk van az is azonnal nélkülünk a legprofibb és leggyorsabb módon rendelkezésünkre áll. ez egy forradalmi változás lesz. de szeretném jelezni hogy európa lemaradt. az európai unió mind az uniós intézményrendszerek mind pedig a technológiai fejlettség szintjén lemaradt például az amerikai egyesült államokhoz vagy éppen a feltörekvő knához képest. hogy akarunk mi egy ilyen rendszert az európai unióban nagyon gyorsan bevezetni hogyha azt is tudjuk hogy egy egy országon belül is elképesztő fejlettségi különbségek vannak? beszélhetek a saját hazámról magyarországról ahol nyilvánvalóan nem lehet összehasonltani a budapesti belváros technológiai kommunikációs lefedettségi fejlettségi szintét mondjuk egy a fővárostól akár one hundred and fifty two hundred kilométerre lévő kistérség elmaradottságával de ez európa összes tagállamára igaz. tisztelt kollégák ez a mostani jelentés ez egy forró téma ezt megtapasztaltam a telekommunikációs iparág szinte minden szereplőjétől az autóipartól de hát valamikor döntenünk kell arról, hogy hogyan, merre megy tovább az Európai Unió. Szeretném megköszönni az Európai Bizottság munkáját, ahol sok unit, amely ezzel a témával foglalkozik, rendelkezésre állt, és a TRAN bizottság képviselőjeként nekem, aki a politikai dossziét viszem, rendkívül komoly szakmai hátteret adtak. A DG Move például rendkívül fontos eredményeket és hátteret biztosított ezen kvül köszönöm a libe az envi az imco bizottságban dolgozó képviselőtársaknak a már megfogalmazott véleményeket. a jelentés késztése közben két szakértői csoport is fontos összefoglalót tett le az asztalra az its platform második szakaszának szakértői jelentése például amely keretében nyolc munkacsoport munkájának eredményét publikálta a bizottság és a gear two thousand and thirty program two thousand and thirty program eredménye amely a konnektivitást eh, villamostást és automatizálást tűzte ki célul. emellett számos uniós kutatásfejlesztési program közösségi kezdeményezés zajlik egymással párhuzamosan. nekünk egy teljes iparági összefogás szükséges telekommunikáció autóipar energiaipar közlekedési szektor között hogy megfelelően legyen bevezetve európában ez a rendszer és hát hogy a, alkalmazkodjunk a digitális fejlesztések eredményeihez. És valóban, ahogy az előbb is említettem, az európai intézményi együttműködés és a tagországok bevonása is alapvetően fontos. Minél több országnak, lehetőleg az összes országnak csatlakoznia kellene a Sea Roads programhoz. Szóval, kedves kollégák, miután elhúzódott a szavazás, ezért a hosszú-hosszú jelentést és az előkészített beszédet nem fogom tudni részleteiben elmondani. Egy tény, hogy vannak dolgok, amelyekben én a bizottság kommunikációjához képest gyorsított munkát várok el az európai intézményektől, de annak az irányát, amit a bizottság meghatározott, azt támogatom. Alapvetően fontosnak tartom, és ezt az SND tagjaként nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, hogy nem fordulhat elő olyan technológiai fejlesztés, nem vezethetünk be olyan vívmányokat Európába, amelyek nem jutnak el minden európai polgárhoz. nem tudok elfogadni olyan rendszereket az európai unióban amelyekben csak a gazdag országok gazdag polgárai részesülhetnek. nekünk itt olyan stratégiákat kell kidolgoznunk és olyan alapokat kell biztostanunk pénzügyi alapokat amelyek teljes európának az európai unió minden kistérségének és minden ott élő polgárának egyaránt ad ebből az újkori ipari forradalomból ugyan annyit ér az emberi élete egy gazdag fejlett nyugati európai régióban élő polgárnak mint egy elmaradott kevésbé tehetős részen élő európai polgárnak ugyanúgy meg kell védjük a közlekedési balesetektől. kedves kollégák eh, ahogy emltettem biztonság hatékonyság és a fenntarthatóság ezek a követelmények és külön szeretném jelezni elnök asszonynak hogy az egész kérdéskör zöld megközeltését is külön kiemeltük a jelentésben. nagyon fontosnak tartom hogy ezek a rendszerek figyeljenek arra hogy milyen környezeti terhelés és milyen környezetterhelés mentesítés lehet egy ilyen programnak a következménye. külön kiemelem az adatvédelem a cyberbiztonság kérdését nagyon sokat kellett foglalkozni ezzel a kollégáimnak mert gondolják el hogy bizony itt olyan adatállományt közvettenek ezek a gépjárművek amelyeket bizony illetéktelen személyek felhasználhatnak akár ellenünk vagy kéretlenül felhasználhatnak kereskedelmi forgalomban is ezért egy nagyon pontos rendszerre van szükség ha elolvassák a jelentést látni fogják az én megállaptásaimat. két dolgot szeretnék kiemelni a fifteen ös pontot ahol a technológia használattal kapcsolatban az ETSI, ETS G5 rendszert, és már meglévő mobiltelefon hálózatokat emeltem ki, de zárójelben egy jövőbeli hálózatot jelöltem meg én ezt korrigálni fogom és pontostani fogom az elmúlt napok szakmai egyeztetését követően mert bár minden technológiára szükség van a teljes megvalóstáshoz de csak abban az esetben ha a technológiák egymással is tudnak kommunikálni ebből még komoly szakmai vitáink lesznek itt a következő időszakban. emellett a twenty as pontot szeretném még kinyitni most azt a témakört amely már túlmutat a cits jelentésen és a CITS platform egyeztetésein sem sikerült erre minden szereplő számára elfogadható megoldást találni. Ez pedig a megfelelő jogi keret kidolgozása az EU egészére kiterjedő interoperabilitás, tehát interoperabilitás megteremtése érdekében. Olyan jogszabályra van szükség, amely valamennyi harmadik fél számára egyenlő versenyfeltételeket biztost a járművek fedélzeti adataihoz való djmentes hozzáférés tekintetében de a fogyasztói jogok védelme az innováció előmozdtása és a tisztességes verseny biztostása érdekében. kedves kollégák kimaradt a jelentésből hely hiány miatt nem volt elég hely de majd a módostóknál ezek bekerülnek szeretném ezt előre jelezni. Olyan kérdések, mint a városi mobilitás jövője, ebben az automatizálási folyamatban ez külön fontos, és szeretném, hogyha tudnánk beszélni a veszélyeztetett szereplőkről, gyalogosokról, kerékpárosokról, motorbiciklikkel közlekedőkről, őket hogyan integráljuk majd ebbe a rendszerbe. Kedves kollégák, várom a véleményüket. Fel vagyok arra lelkileg készülve, hogy a következő hetekben akár egy jelentés, módosító, cunami is eléri az irodámat, de mi ennek örülnénk legjobban, mert akkor ez azt mutatja, hogy az európai parlamenti képviselőket nem csak engem, hanem másokat is izgat ez a kérdés. Várom a javaslataikat. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup, Monsieur Uliri. Avant... Megköszönöm Újhelyi úrnak, és mielőtt megnyitom a vitát, természetesen én is üdvözlöm a látogató csoportokat. Tehát a magyar eh, nyugdíjas parlament képviselőit köszöntöm szeretettel, akik a Nyugdíjasok Szövetségét képviselik szerte Magyarországon, újhelyi úr meghívására. Tehát sok szeretettel köszöntöm Önöket, üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. Allez, nous ouvrons tout de suite le débat. Nos, akkor most megkezdjük a vitát, és az árnyék előadókkal következünk. Merkennen asszony kezdi. Madam Chairman, um... Elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm szépen ezt az előadást a jelentés tevő részéről, és köszönöm a jelentéstervezetet is. Nagyon fontos ez a dokumentum, hiszen az autóipar az egyik legnagyobb iparág Európában, és ezért nagyon fontos az, hogy mi is vezető szerepet töltsünk be. Az USA és Kína is nagyon gyorsan felülik, ha megnézzük az ottani intelligens közlekedési rendszereket, és nekünk is további lépéseket kell tennünk. Tudjuk, hogy az ipar az egyik legjelentősebb segítője a gazdaságunknak az Európai Unióban, a, az autóipar is a digitalizáció irányába fejlődik, tehát garanciákat kell adnunk nekik arra, hogy tovább tudjanak fejlődni. Összességében az Európai Bizottság stratégiája jó, operacionális szinten a jövőbe tekintve, ez jó. A stratégia fő elemei üdvözlendőek, és ezekre szükség is van ahhoz, hogy az együttműködő és az összekötött rendszerek 2019-re működőképesek legyenek. Ez biztonságosabb közutakat és tisztább környezetet is eredményezhet ha újfajta digitalizációt alkalmazunk a közlekedésben, akkor sokkal biztonságosabb és fenntarthatóbb, de hatékonyabb közlekedési rendszereket tudunk létrehozni. létrehozni. Erre szükség is van, hiszen tudjuk, hogy milyen gyorsan nő a járművek száma Európában, tehát kellenek az új megoldások. Úgy vélem, hogy eh, a jelentésünket még ambiciózusabbá kell tennünk, meg kell adnunk az ütemtervet, hogy hogyan tudjuk elérni a következő években ezeket a fontos lépéseket. Én nagyon fontosnak tartom a kommunikációs stratégiát, a kommunikációs technológiák figyelembe vételét. Nagyon fontos az, hogy a kommunikációs összekötetések megbízhatóak legyenek. Van egy nagyon fontos pont, amit a jelentéstevőnk is már hangsúlyozott, ez az volt, hogy vannak bizonyos elemek, amelyeket mérlegelni kell, a kiberbiztonságot és az adatvédelmet. Tudjuk, hogy a személyes adatok, a magánélet védelme az egyik legfontosabb dolog itt. A felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy ellenőrizzék adataikat. Szeretném azt is hangsúlyozni, amit a jelentéstevőnk is hangsúlyozott, az a 20-as bekezdés. Meg kell találnunk a módját annak, hogyan lehet azt biztosítanunk, hogy az érdekelt felek hozzá férjenek a, a forrásokhoz, a, az járműveken belüli adatokhoz. Ez fontos az információ szempontjából, hogyha az innovációt akarjuk segíteni az EU-ban, akkor hozzá kell férnünk az adatokhoz, illetve a járműveken belüli adatokhoz. Ez nagyon fontos az intelligens közlekedési rendszerek szempontjából. Én támogatom az új szolgáltatások kifejlesztését határokon átnyúlóan, a kísérleti projekteket, és ennek támogatását is biztosítani kell. A bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy a járműipar továbbra is elkötelezett maradjon a intelligens közlekedési rendszerek mellett 2019 után is, szabályozásra van szükség, ezt értékelni kell, óvatosnak kell lennünk, hogy ne szabályozzuk túl a szektort, viszont arra is ügyelnünk kell, hogy megfelelő legyen a szabályozás az innováció számára. A legfontosabb az az, hogy támogassunk innovatív, egy innovatív keretet. Mindenképpen fontos a modern tagállami jogszabályozás is. Sok tagállamban nem eléggé friss, új, modern ez a szabályozás. A tagállamoknak is meg kell lépniük a saját lépéseiket. Tehát ez az egész intelligens ITS rendszer egy közös erőfeszítés a szakbizottságunk részéről is tehát kell tenni. Sajnálatos módon nekem most rohannom kell, el kell érnem a repülőmet, de a kollégáim mindenképpen nyomon követik majd ezt a vitát. Euh, Köszönöm szépen. Dömeszméker úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok ányék jelentés de mégis rendkívül izgalmasnak tartom ezt a témát és a jelentést is. Szeretném megköszönni Újhelyi úrnak a kitűnő kiinduló pontot. Meg vagyok arról győződve, hogy a parlamentünknek erős jelzést kell adnia annak irányába, hogy nagyra törőek legyünk itt, hogy úttörő szerepet vállaljunk magunkra az együttműködő összekötött és automatizált közlekedési rendszerek tekintetében a CITS CTS eh, rendszer valóban garantálhatja a biztonságot, a vezetési eh, komfortot. Hosszú távon ugyanunk kell arra, hogy eh, milyen esélyei vannak ennek a rendszernek az intermoduláris közlekedés tekintetében. A jelentéstevő ügyel az adatok védelmére, a kiberbiztonságra, a különböző CITS rendszerek interoperabilitására, de én hangsúlyoznám a jogi keretet is, amely biztonságot garantálhat a befektetések számára és végezetül, rövid leszek, a nemzetközi jellege az európai autóiparunknak ezt is hangsúlyozni kell. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió együttműködjön a legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel, azért, hogy a nemzetközi autókereskedelem továbbra is szabad és tisztességes maradjon. Vannak még további megjegyzéseim is, ezekről majd módosítókat fogok készíteni. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur de Mesmaker. Köszönöm. De Mesmaker úrnak van, mint Emberg úr következik. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony asszony, angolul fogom folytatni. Really would like to... Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Igazán kiváló jelentéstervezetet tett le az asztalra, amely világosan meghatározza, hogy ö, milyen prioritásokat kell ö, ö, felállítanunk a kiberbiztonság, a technológia, a műszaki biztonság tekintetében. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy a bizottságnak sürgősen megfelelő jogi kereteket kell teremteni az EU szintű kiterjedt interoperabilitás megteremtés érdekében, és ezzel egyetértek, és közös ambíciókkal kellene vágnunk. Nos, fontos, hogy a biztonság fenntarthatóbb, biztonságosabb legyen, és nagyon helyes az az irány, hogy egyre több infokommunikációs technológiát építünk be, egyre több járműve. Már a korábbi felszólalásokban is ezt hallottuk. Ugyanakkor nyilván az ADE frakció tagjaként különösen támogatom a jelentésnek a liberális piac megközelítését. Technológiai semlegességre van szükség, a legjobb kommunikációs távközlési Eh, infokommunikációs rendszereket a piac fogja majd eh, megteremteni. Biztosítanunk kell azt, hogy a járművek legalább hosszú távon, legalább hosszú távon mindig is eh, együtt tudjanak majd, mindig is tudjanak kommunikálni majd egymással, és ehhez meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a kommunikációra képes gépjárművek és a kommunikációs csatlakozásra nem képes gépjárművek között. Figyelembe kell vennünk a visszamenőleges kompatibilitást is, és ugye az IMCO szakbizottságnál fogalmazóként hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos a fogyasztói jogok védelme, a személyes adatok védelme, és nagyon bátorítom a bizottságot arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy ilyen szempontból is megfelelően érvényesüljenek az általános adatvédelmi elvek. E, a gyártók nem e, dolgozhatják fel az a gépjárművekben keletkező adatokat, anélkül, hogy ahhoz a gépjárművek tulajdonosai e, kifejezetten hozzá nem járultak, hozzá nem járultak volna örülök, hogy ezt az elvet a jelentéstevő anyaga is tükrözi. Eh, ezen kívül mindenképpen szeretném támogatni az, hogy eh, a jelenlegi eh, helyes gyakorlat csere csatornát továbbra is működjenek. Szükség van a különböző kisadi programok támogatására és megfelelő finanszírozására. Összességében, elnök asszony, szeretném hangsúlyozni, hogy ez a tervezet nagyon is megfeleli eh, vallott elveimet elsősorban a módosításaim az, a fogyasztói jogokhoz és a technológiai egyenlőséghez fognak kapcsolódni, illetve lesz majd egy módosítom a 29-es cikkhez, amely a szociális partnerekkel folytatott párbeszédre fog utalni. Nyilván a jelentéstevő a szocialista frakció képviseli. Szeretném hangsúlyozni, hogy a CITS Eh, arról is szól, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a pozitív és a negatív hatások között, ami a foglalkoztatási és szociális eh, következményeket illeti, hiszen ez a rendszer eh, munkahelyeket fog teremteni, a gazdaságot pörgetni fogja, és olyan ágazatokban, és hát lesznek olyan ágazatok is, ahol természetesen problémák is felmerülnek majd, E, de figyelembe kell venni e, minden pozitív és negatív hatást. E, és az is nagyon fontos, hogy az anyag alapvetően optimista hangulatú, ahogy a saját frakcióm is optimizmusan tekint erre a jövőre, és nagyon izgalmas témának tartom ezt, ezért nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk a legnagyobb egyetértésben és együttműködésben közös megközelítést tudunk találni a frakciók között ugyanabban a szellemben, amivel fogalmazódik az anyag címében. Köszönöm szépen a hozzászólást Van Weinberger úrnak, Kilenen asszonynak adom meg a szót. Chair. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! Először is új gondolkodásmódra van szükség. Egészen új szögből kell látnunk a közlekedést, a, a, e, e, a szolgáltatási kultúrát meg kell változtatnunk minden ágazatban. E, fejlesztenünk kell a multimodalitást, kommunikációs eh, rendszerekkel, és úgy gondolom, hogy az, eh, a fogyasztói megközelítésre különösen nagy szükség van. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet nagyon jó eh, alapokat jelent ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a közös munkánkat ennek alapján, és úgy gondolom, hogy meg kell indítanunk az egyeztetést arról, hogy a fogyasztóknak mik a reményei, mik az elvárásai, mik a cégek várakozásai e, a szabályozással szemben, e, mit szeretnének, ha szabályoznánk, és mit szeretnének, ha nem szabályoznánk. Miről van szükség ahhoz, hogy felpörgessük ezt az ágazatot, milyen pénzügyi eszközökre. Úgy gondolom, hogy az infokommunikációs rendszerek nagyon szorosan kapcsolódnak az egységes e, belső EU-s közlekedési térséghez és ez összeköt bennünket a határon átnyúló együttműködés témakörével is, arra nagyon nagy szükség van. És úgy gondolom, hogy az infokommunikációs rendszerekkel mindig képesek leszünk arra, hogy az emberi hibákat ki tudjuk szűrni, és a meglévő közlekedési rendszerek hibáit kezeljük. A tervezett jövőbeni rendszerek esetében ugyanerre kell számítanunk, lehet, hogy minél jobban ki kell szírni a lehetséges hibákat. Amikor a hétköznapi életről beszélünk, nagyon fontos, hogy a digitális technológiák potenciája és ezekhez kapcsolódó üzleti modellek potenciája kiteljesedjék már most is összekötetésben élünk egymással, de még ez nem működik a teljes, nem merítik a lehetőségek teljes tárházát. Az összekapcsolódás, az automatizálás, a fogyasztás csökkentése, a káros kibocsátások csökkentése egész Európa versenyképességét javítani fogja. Ugyanakkor azt hiszem, hogy döntenünk kell arról is, hogy milyen pénzügyi és finanszírozási elveket kell kidolgoznunk, hogyan tudjuk támogatni az összes tagállamot regionális szinten, eh, városok, falvak szintjén, hiszen mindenütt mások az elképzelések és mások az igények. az automatizált eh, és ilyen informatikus, informatik, informatikai rendszerekkel ellátott eh, közlekedési rendszerek E, illetve a közúti biztonsági rendszerek e, mindenképpen a, a egész közlekedési rendszer gerincét képezik, ezért nagyon fontos, hogy az európai polgárokat bevonjuk ebbe a gondolkodásba, ebbe az, ezek, ezekbe az új eszmékbe. E, manapság a fejlődés, főleg a technológiai fejlődés nyomja, hajtja előre, nagyon nagy szükség van a tanulmányokra, és nagyon nagy szükség van arra, hogy elismerjük, hogy melyek a fejlődésnek az emberi és társadalmi vonatkozásai, és fontos, hogy a, a, a, hogy a technológiai fejlődés ne e, saját e, értékei mentén valósuljon meg, hanem figyelembe vegye mindig is az emberi társadalmi Eh, vonatkozásokat. A legfontosabb eh, lecke, amit eh, a szilícium vagy megtanultunk, az az, hogy azok, akik azt mondják, hogy valamit nem lehet megcsinálni, lehetőleg ne fékezik azokat, akik szerint meg lehet valamit csinálni. Úgy gondolom, hogy ez jó tanács a, a, a politikát alakító emberek számára is. Ezzel itt most be is fejezném a felszólalásomat, és várom a hozzászólásokat. Köszönöm. Köszönöm, Kilonen asszony. Telondé úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló tervezetet. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Először is támogatjuk a 12-es cikket a magánélet szentségével és az adatfelelőmmel kapcsolatban, 14-est ugyancsak a kiberbiztonsággal kapcsolatban de szeretnénk, hogyha még keményebb lenne megfogalmazásának biztosítás, hogy az Európai Uniós együttműködés és koordináció erősebb legyen. Másrészt hivatkozni kellene a hozzáférhetőségi kartára. Fontos, hogy mindenki, minden polgár koordinátor, hogy neki hozzáférhessen az infokommunikációs rendszerekhez. A harmad rész az intermodalitás szempontjából úgy gondoljuk, hogy a jegyfoglaló és egyéb rendszereket is integrálni kell ebbe a rendszerbe annak érdekében, hogy a, a háztól a házig e, megvalósuljon a mobilitás, e, és ennek megfelelően a gyalogást és a kerékpározást is be kellene vonni ebbe az egész rendszerben. Köszönöm, de Köszönöm, úr, Arnuti asszony. Nem akar, nem akar szólni Rundgren úr sem? Igen? Mégis? Akkor megadom a szót. I'm a car enthusiast. I... Tudják rólam pontosan, hogy imádom az autókat. Kilenc autóm van, két versenyautóm is van, és van néhány veterán autóm is, ezen kívül elektromos autóm is van. De van egy olyan autó, amit soha nem fogok megvenni, az pedig az az autó, amit nem tudok vezetni azért, mert én szeretek vezetni, és nem akarom, hogy utas legyek a saját autómban, én akarok dönteni az autóról, az autó működéséről. Szerencsére elég öreg vagyok ahhoz 54 éves koromban, hogy meghalok még mielőtt a sofőr nélkül autók forradalma zajlódna, úgyhogy életem hátralevő részében továbbra is versenyezhetek, vezethetem a veterán autóimat, és imádhatom az autókat. Monsieur Lundgren, ne... Lundgren úr, nagyon meglepő ez, mert annyira gyorsan változik a technológia, fejlődik manapság, hogy lehet, hogy még ön is, figyeljen, uram, Lundgren úr, Peter Lundgren úr, nem is figyel rám. Figyeljen ide, na jó, na jó. Hogyha szereti az autókat, akkor holnap is szeretni fogja az autókat, és sokkal jobb lesz, hogyha ezek össze lesznek kötve, és önnek semmi tennivalója nem lesz az autóban üldögélve. Ráadásul más emberekkel is találkozhat. Úgyhogy ön is meg fog változni, majd meglátja. Na, folytassuk a munkát kikövetkezik következik úr, de csak egy percre, mert nem lesz időnk a vitát befejezni. Köszönöm szépen, nagyon jó ez a jelentés, kitűnő kiegészítése az én jelentésemnek a járművek biztonságáról. Jövő héten szavazunk majd erről a plenárison. Hasonló stratégiát követünk, több biztonságot és fogyasztó um, védelmet szeretnénk mindenkinek, nem csak a, a módosabbaknak. Nagyon fontosak az információk a kommunikációs uh, rendszerekről. Szerintem jó lépés ez az automatizált vezetés irányába, és néhány módosítót majd be fogok nyújtani. Köszönöm szépen. Oh, Köszönöm, Bár úr. Eh, oui, merci, madame la présidente. <coughs> Bach úr. Két pontra szeretnék eh, kitérni, szeretnék eh, csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak kollégámnak, Újhelyi úrnak. Tényleg kicsit előre kell tekinteni. Nagyon jó a kiinduló pont, amit még erősíthetünk. Úgy gondolom, hogy az adatvédelem területén nem kell csak a személyes adatokra koncentrálni, a jövőben rendkívül sok adat lesz elérhető a különböző járművek között is, a járművek az infrastruktúra között is, és igazából itt a jogi helyzet eléggé bizonytalan, ki az adatok tulajdonosa, ki rendelkezhet az adatokkal, ki felel egy probléma esetében, úgy gondolom, hogy az adatvédelmi eh, rendelet a személyes adatok értelmében egyetemű, itt nincsen gond, viszont ezen tovább kell tekintenünk, figyelembe kell vennünk a kibebiztonságot, és itt vannak még gondok. Ugyanis túlságosan a közötti közlekedésre koncentrálunk, a 19-es bekezdés az intermodális közlekedésről beszél, ez nagyon jó, hiszen ez lesz majd a közlekedés jövője. Tehát a különböző közlekedési módokat össze lehet egymással kötni, és ebben a szellemben fogom majd kiegészíteni a jelentést is. Köszönöm, Meissner asszony. Rövid leszek, két pontom van az egyik. Én megértem Lundgren kollégát, tényleg jó autót vezetni, és liberálisként jónak tartom azt, hogyha az ember választhat, hogy most automata módon vezete, vagy önmaga vezet. Vannak nagy lehetőségek az összekötött, együttműködő intelligens rendszerek tekintetében, vagy akár az autonóm vezetés esetében is, főként a vidéken élők számára ez erőnyös lehet. Jó lenne, hogyha lennének módosítók ebbe az irányba, és mindig is a városokra gondolunk, ahol lehet, hogy ö, itt figyelembe kellene venni a vidéki területeket is, nagyon sok ö, ö, terület van Európában, és őket is el kell látnunk. Megköszönöm egyszer, azt ennyi, én csak három dolgot mondok. Először is nagy köszönetet mondok Újhelyi úrnak a jelentését. Mindenképpen ki kell hangsúlyozni azt, hogy a jövő az alacsony szénfelhasználású kell, hogy legyen. A COP21-et támogatni kell. A 21. században a szennyezéssel szembe kell szállni. Százezre halnak meg a légszennyezés miatt szinte évente. Kilönen asszonyal is egyetértek, aki azt mondja, hogy a holnapi mobilitás, a jövőben a mobilitás legyen inkluzív, tehát mindenki használhassa ezt ki. Ma az európai költségvetésben 13%-ot képvisel a közlekedés, amely hát nem túl sok, mint költségvetési rész, de hát az biztos, hogy el kell kerülni a széttöredezettséget a mobilitással kapcsolatban, mert már eleve megvannak a digitális szakadékok a régió között, Kilonen asszony nagyon helyesen mondta, hogy figyelembe kell venni a régiók sokszínűségét. A digitalizáció is mutatja, hogy micsoda eltérés van. Nézzük meg a vidéki és a városi térségeket és a digitalizációt. Aztán van ugye a generációs különbség, ugye a fiatalok valamennyien már okostelefonnal rendelkeznek, az idősek nem biztos. Úgyhogy itt is lehet egyfajta különbség, a generációs különbség, nem mindenkinek van okostelefonja, ezt is figyelembe kell venni. Aztán pedig ugye mindenki az autonóm autóról beszél, de még nem tartunk ott, de azért ez meg fog valósulni. Jártunk a Szilikonvölgyben, ott is mindenki ezt mondta, tehát körülbelül egy olyan tíz éven belül ez meg lesz, lehet, hogy még korábban is, de Európában rendezni kell három kérdést. Mi lesz az adatokkal? Ki fog hozzáférni ezekhez az adatokhoz? Ki fogja tárolni őket? A második dolog a biztonság, Ezt is rendezni kell, tehát hogyan fogjuk a kibertámadások ellen védeni a rendszert. A harmadik pedig a felelősség. Az autonóm járművek között, hogyha baleset alakul ki, akkor ki a felelős? A szoftverfejlesztő, vagy a gépjármű gyártója, vagy a közösség, tehát azért van, van még itt elég sok téma, amit rendezni kell. Kunur, nem felejtettem el, egy percre megadom a szót önnek is, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szakmai ez a dosszié, és én nekem is meghozta a kedvem, hogy hozzászóljak. Köszönöm az előadónak a kiváló munkát. Nagyon előretekintő a jelentés. Viszont szerintem egy kicsit vissza kell térnünk a mához is, és azokra a rendszerekre is gondolni, amelyek ma működnek. Az elektromos vezetési rende, rendszerek, amelyek segítik a vezetést útközben, a biztonságot, amelyek már be vannak építve a gépjárművekbe. De hát, tehát a kérdés az az, hogyha tényleg vezető nélküli gépjárműveket szeretnénk, telematikát, és ezt a paradigmaváltást megvalósítani a közlekedés biztonságban, akkor a kérdés az az, hogy a műholdas navigációs rendszerek hogyan tudják ezt kezelni, mi a pontossági szint, mennyire pontosak ezek. Ázsiában nagyon előre haladtak már, mi le vagyunk maradva, a Szilikonvölgyben is látjuk, hogy az amerikaiaknak megvan a saját műholdas navigációs rendszere. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a Galileo mennyire pontos, 10, 15 centiméteres különbség is döntő lehet. Kedves elnökasszony, és pontosan ez a döntő kérdés, mennyire hatékonyan bánunk az energiánkkal 200 km per órával megyünk az autópályán, aztán ott van egy um, útépítés, mindenki um, lelassít, a, így a negatív irányokat át lehet fordítani, vannak hibrid autók is. Úgy gondolom, hogy gondolni kell az energiamegtakarítási célokra is, a széndiokszid kibocsátási célokra is. Nagyon fontos ez a pont, Ezután lehet beszélni a kiberbiztonságról, az adatvédelemről, de igazából az alapvető feladatainkat kell elvégeznünk. Ez a fő kérdés. Mindenképpen köszönöm a jelentéstevő kitűnő munkáját. Köszönöm szépen. A közlekedési főigazgatóságot, DG Move-ot nézem az Európai Bizottságtól. Megadja el nekik a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek mert amit már el akartam mondani, ezt itt mind szinte említették a képviselők. A bizottság üdvözli ezt a véleménytervezetet, mert úgy érezzük, hogy minket is megerősít ez az anyag, hogy keményen dolgozzunk ebben a nagyon fontos témában. Nagyon ígéretes mindez az állampolgárok számára. Csak két számot szeretnék említeni. A közúttak biztonságáról beszéltünk. 65 ezer haláleset van évente az európai közutakon, ez elfogadhatatlan. A másik pedig, a másik szám 1 milliárd euró. A dugók és a kevésbé hatékony közlekedés miatt ennyi a veszteség, 1 milliárd euró. Ez is elfogadhatatlan. Tehát az együttműködő intelligens rendszerek segíthetnek, hogy ezeket a fontos problémákat megoldjuk. Nos, ahogy ö, említették, a stratégiát egy évvel ezelőtt ö, hozták nyilvánosságra, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy-két dolgot hadd említsek a különböző elemek, automatizált elemek összekapcsolása tényleg zajlik. A mobilitás jövőjét most építjük, ahogy az előadó is mondta. A stratégia önmagában az első lépésre helyezte a hangsúlyt, az együttműködésre, de már azt is említették, hogy a második jelentést is közé tettük, ami az automatizációról szól, és a 2030-as kezdeményezésről is beszéltek a kollégák. Ez a jelentés is megjelent már, és itt is szerepelnek azok az elemek, amelyek most már lassan összeállnak. És én egy kicsit optimistább vagyok egyébként, ami az EU versenyképességét illeti Persze, ha az automatizálásról beszélünk, akkor mindig nehéz megítélni, hogy mennyire gyorsan fognak zajlani az események. De ha a, mondjuk a, az intelligens együttműködő közlekedési rendszerekről beszélünk, akkor tudjuk, hogy a 2029-es célkitűzést az ágazat és a közigazgatások is támogatják, és a többi nemzetközi szereplőhöz képest van egy pici előnyünk ezen a téren. Azt már elmondhatom önöknek, hogy ma a Szíróc család ünnepli azt a tényt, hogy most már 16 tagállam lesz a tagja. Igyekszünk garantálni, hogy egész Európa élvezhesse az előnyét ennek a rendszernek. Azt is hallottam, hogy több határon átnyúló tesztelésre van szükség, és ezt támogatja az Európai Bizottság. Pontosan ez történik a Sea Roads platform segítségével nyilatkozatokat is hallottunk a gépjármű gyártó ipartól. Hallottuk, hogy ők standard berendezéseket fognak alkalmazni, amelyeket minden állampolgár tehát használhat. Ez, ezek a berendezések standardok lesznek a gépjárművekben. Persze rengeteg a tennivaló, és szeretném említeni azt is, hogy továbbra is együttműködünk a szakértőkkel, az adatvédelem témájában például. A tagállamokkal is felvettük a kapcsolatot, hogy a határokon átnyúló tesztelés témájában előrelépjünk, és persze felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat hozunk. Az irányelv két fő elemre összpontosít. Az egyik az interoperabilitás. Európán, Európa egészén kell, hogy ez működjön, határoktól függetlenül minden tagállamban. A másik dolog pedig a kompatibilitás, és az, hogy megvédjük a befektetéseket. Tehát talán zárásként azt mondhatnám, hogy az ITS irányelvet azért jól lett volna említeni a jelentésben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Megköszönöm a bizottságnak, mondja az elnök asszony, ezt a konklúziót a magas szintű csoport jelentéséről beszélt, amelyet a DigiGrow is közzétett. Nagyon érdekes lenne őket is meghallgatni itt a szakbizottságban, mert azt hiszem, hogy ez a jelentés is egy fontos anyag, és ezzel a területtel is foglalkozni kell itt a szakbizottságban, úgyhogy akkor meghívjuk majd ezeket a szakértőket is a DigiGrow-ból, a magas szintű munkacsoport jelentését, tehát meg fogjuk vitatni. Nem is tudom, hogy hogy, emli, hogy hívták ezt a munkacsoportot? Gear 2030. Ja igen, az előadónk is mondta, és akkor ő kap most szót egy percre zárásként. Köszönöm, önök asszony. Fél percre van csak szükségem. Nem hiszem, hogy a videót többet kellene mondanom, mint amit eddig már elmondtam. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi frakciónak, minden döntésért és véleményért. Hogy mondjam el, hogy nagyon jó hangulata volt ennek a közös munkának, és nagyon lelkesít és energiával tölt fel, hogy a jövőben is folytassuk a munkát. Természetesen lesznek eh, különböző témák, amelyeket meg kell beszélnünk. Eh, eh, örömmel tekintek ezzel, köszönöm. Köszönöm szépen Újhelyi úr, a módosítók benyújtásának határidejét még bejelentem november 21-e 14 óra. Akkor folytassuk a munkánkat a következő napi rendi pontunkkal. Most az adózási munkacsoporttal fogunk beszélni és először is meghallgatjuk az adók hatásáról készített tanulmányt, az adók hatással a versenyképességre. A DG Grow fogja ezt ismertetni. Kérdezem, hogy hol vannak, látom önöket. Szeretettel üdvözöljük önöket a bizottságban, és akkor kérem, hogy mutassák be a tanulmányt. Újhelyi úr a felelős, ezért a témáért is, tehát az idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport munkájáért, és ön fogja majd tájékoztatni a szakbizottságot a legutóbbi eseményekről, illetve arról, hogy milyen fórumot szerveztünk a Turizmus Nemzetközi Napja alkalmából. Mindenkitől azt kérem, hogy rövid legyen, mert elveszítettünk egy kis időt. Újhelyi úr, parancsoljon először. Rövid leszek. A turizmus eh, albizottsága, a Tourism Task Force eh, elején mindig tájékoztatást adok arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban eh, a turizmus szakpolitika terén. Felsorolásszerűen szeretnék néhány dolgot kiemelni. Talán az egyik legfontosabb hír az Európai Parlament képviselőinek, hogy most már hivatalban van egy hónapja, de Task Force ülésen először találkozunk az új unit vezetőnkkel, Anna Atanasopolú asszonynal, aki, ahogy említettem, egy hónapja vette át a munkát a bizottságban, Bienkowska biztosasszony bizottságában a unit vezetését, és az, azt tapasztaltam az elmúlt egy hónapban, hogy egy nagyszerű partnerre találunk benne az európai parlamenttel napi szintű kapcsolatban lesz a következő időszakban is és örülök hogy most már hivatalból is itt van. következő információm hogy megválasztotta az ensz turisztikai világszervezete a unwto az új főtitkárát aki januárban veszi át a tisztséget. knai chengduban volt a közgyűlés ahol képviseltem az európai parlamentet ahogy máskor is szoktam a grúz zurab polo likasivilit választották meg a two thousand and eighteen twenty közötti időszakra és ezt azért tartom fontosnak jelezni mert pontosan a tran bizottság eh, lobbjiának köszönhetően eh, sikerült végre elérni amit most két éve javasoltam talán először hogy az európai parlament eh, egy együttműködési megállapodást r alá a turisztikai világszervezettel tavasszal és valósznűleg itt egy mini plenáris ülés alkalmával fogja Tajani elnök úr és reményeim szerint eh, Karimerelli bizottsági elnökük közösen fogadni az új főtitkárt velünk együtt. Eh, következő információ szeptemberben eh, nyilván itt voltak sokan önök közül, megszervezte az Európai Parlament az elmúlt időszak talán legnagyobb rendezvényét, turizmussal kapcsolatos rendezvényét itt a parlamentben. Eh, ami azt hiszem ez a turizmusnap mindannyiunk számára inspiráló volt, eh, sok száz ember Európa minden országából, a szakmai szervezetek is eh, köszönet a Tajani kabinetnek a szervezésért. Azt hiszem, hogy ez egy kiemelt esemény az életünkben, fogunk még majd rá hivatkozni később az észt tanács az európai tanács soros elnöksége az észt kormány szervezett egy nagyszabású turisztikai szakmai európai fórumot ahol ugyancsak képviseltem az európai parlamentet természetesen mindenhol ilyen eseményeken beszédet is tartok a közös törekvéseinkről nagyon nagyon sikeres rendezvény volt. Szeretném jelezni, hogy a hét elején pedig a világ legnagyobb turisztikai szakvásárán Londonban, ahol az önök, a ti országaitok szakmai szervezetei és kiállítói is ott voltak, ez a világ legnagyobb ilyen eseménye, ismét az Európai Parlament nevében szót kaphattam a 60 minisztert, turisztikai minisztert vendégül látó szakmai fórumon. Ez azért fontos információ, és itt be is fogom fejezni, Karima, nem leszek hosszabb, azért fontos információ, mert sikerült végre elérni, hogy nem történik sem a világszervezetnél a turisztikai diplomácia világszervezeteinél sem pedig az európai szakmai szervezeteknél nem fordul most már elő olyan esemény ahova automatikusan ne hvjanak meg minket ahol ne tudnék az európai parlament az európai döntéshozók nevében a saját gondolatainkról beszélni. ez korábban nem volt gy de ezt sikerült átverni ezeken az intézményeken hogy igenis mindenhol legyen ott az európai Parlament Turizmus Bizottsága képviselője. Két megjegyzés még, november végén lesz turizmus konferencia Innsbruckban, hogyha valaki esetleg érdeklődik iránta, nagyon komoly európai rendezvény lesz, akkor szívesen adok további információt, és azt is szeretném jelezni önöknek, nektek, hogy novemberben a bizottság is megszervezi a szokásos éves nagy európai turizmus fórumát. 28-a talán az időpont, azt gondolom, hogy Annáék és a biztos asszony vár minden európai parlamenti képviselőt az eseményen, majd kérünk részletes programot. Egyetlen egy pont maradt hátra, hogy beszámoljak arról, hogy sikeres pilot projektek futottak át a múltkori Strasburgi plenáris ülésen a parlamenten. Köszönöm a kollégáknak, akik ebben segítettek. Rengeteg pénzt nyertünk, a World Beach Tourism projekt folytatódik 1,8 millió euróval, a kulturális Európával kapcsolatos turizmus értékek bemutatása 1,1 millió euróval, és az Interrail projekt, amin annyit vitatkoztunk már itt, és turizmussal kapcsolatos 12 millió eurós támogatást kapott és az utolsó információm, hogy várhatóan a következő két hónapban a fő, a turiz, Európai Turizmus Főváros projekt is a megvalósítás szakaszába lép. Erről majd később tájékoztatom önöket, tájékoztatom önöket. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönöm szépen Újhelyi úrnak, és rögtön meg is nyitom az eszmecserét. Először az Európai Bizottság kap szót, hogy ismertesse az idegenforgalmi ágazatban az adók hatásáról szóló tanulmányt. Megköszönöm, hogy a szakbizottság felhívására elkészítették ezt a tanulmányt. A 28 tagállamot vizsgálták, és hát igen, az adózásról nem sokat beszélünk, annak, arról, hogy az adóknak milyen hatása van a versenyképességre, úgyhogy Jonathan Zsillan professzornak meg is adom a szót rögtön. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a szakbizottságban. Pontosan 8 percre, 8-10 percre kap szót. Parancsoljon. Be is indítom az órámat, mert szorít bennünket egy picit az idő, ugyanis késtünk a szavazással, de nagyon kíváncsiak vagyunk az ön beszámolójára. allez la parole est à vous. Parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, hogy mutatkozunk be, és emeljük ki a legfontosabb vonalkozásait a munkánknak. Simon Carey vagyok, a PricewaterhouseCoopers eh, globális pénzügyi eh, politikákért felelős eh, tanácsadói szervezetének munkatársa. Én pedig Jonathan Gülöm vagyok, aki a gazdasági e, csapat e, munkatársa vagyok, vezető munkatársa, ugyancsak a PricewaterhouseCoopernél. So the, um, the, the share of tourism. Nos, a turizmus globális szinti hozzájárulása az Európai Unió gazdaságához elég e, komoly visszaesést mutat. Kb. 40% ez a globális turizmusnak, 20 éve, 30 évvel ezelőtt ez 55% volt. Az Európai Unióban látogató turisták száma nő, a, igazán nincs egyszerű magyarázat arra, hogy miért csökken az EU részesedése, hiszen a világ szinten is nő a turizmus aránya, és egyre újabb destinációk válnak népszerűvé. Valószínűleg a változásoknak az az oka, hogy milyen biztonsági eh, eh, problémák merülnek fel a szomszédos országokban. Például azok, akik eh, korábban mondjuk Törökországba látogattak, vagy Észak-Afrikába látogattak, most nem feltétlenül mennek el oda, és ennek megfelelően inkább az egy, mondjuk az EU-ba utaznak. És így tulajdonképpen az EU e, részesedése a nemzetközi e, turizmusban arányában csökkent, de stabilizálódott az elmúlt néhány évben, e, de a turisták száma tulajdonképpen nő. Több vonalkozást vizsgálunk egy ideje a turizmus terén kiválasztottunk jó néhány destinációt, Eh, amelyeket eh, külön vizsgáltunk. Eh, arra is figyeltünk, hogy milyen turisztikai adókat kell fizetni szállás helyenként, éjszakánként. Nem megyek bele a részletekbe, az adatbázis előbb-utóbb kiadásra fog kerülni és azt tapasztaljuk, hogy jelentős a szórás eh, a tagállamok között a turisztikai adó szempontjából, de ugyanígy a személyi jövedelemadó és a, a záfa, eh, illetve a társasági adó szempontjából is. Eh, általában a turisztikai adó csak az eltöltött vendégészakákra kerül vetítésre, ennek alapján szedi be az állam, és a tagállamok kétharmadában van ilyen adó, néha szobánként kell fizetni, néha vendégenként kell fizetni, Ezen kívül nagyon kevés más olyan adó van, amely kifejezetten az a, a turizmussal függ össze. A legtöbb tagállamnál már most is ö, fennáll az, hogy a turizmusra kapcsolatos ö, áruk és szolgáltatások esetében kedvezményes ö, áfát alkalmaznak, de a tagállamoknak nagyon kevés lehetősége van a további adócsökkentésre. Ö, mondjuk a tagállamok felénél azt látjuk, hogy a szállásadók átalakozott áfa már most is jóval kevesebb, mint egyébként az áfa. Megnéztük az adatbázis alapján három sikeres destináció viszonyait, ez a következő dia. Ciprus egészét vizsgáltuk, Ciprus nagyon érdekes, mert itt nagyon alacsonyak az adók, az egész gazdaságban, de különösen a, a, a turizmusban, és a kormány e, jelentős mértékben e, diszt, e, töreszik arra, hogy ne csak egyszerűen napsütötte homokos tengerpart legyen, hiszen ilyenből van bőven a világon, próbálják diversifikálni a kínálatukat. A Balári szigeteket is kiemeltük, ahol nagyon érdekes módon sokféle adó van, és nagyon sok regionális eltérés. Érdekes eset ez, mert bevezettek egy új turisztikai adót, még pedig a fenntartható turizmus adót, ami nagyon hasonló, hogy 15 évvel ezelőtt, ezelőtt bevezetett és egy évvel később kivezetett adó volt. Megvizsgáltuk a két adó közötti különbségeket, és úgy látjuk, hogy az, ahogy az adott most bevezették, ez egészen más volt, mint, mint, mint 10 évvel ezelőtt, és ezért máshogy fogadták az emberek. Végül megnéztük Párizs városát, ugyancsak népszerű turisztikai célpont, amely jelentős és sokféle adót alkalmaz. Itt például a szállásadásnak az új módszerei az Airbnb és a homogén rendszerek eh, szerepe jelentős, eh, és itt eh, a franciák úgy döntöttek, hogy a, a turisztikai adót nem a vendégektől hajtják be, hanem az Airbnb jellegű internetes szállás megosztó platformok üzemeltetőitől közvetlenül. Néhány fontosabb gazdasági következtetést szeretnék említeni a tanulmányunkból. Először is a turizmus, mint ágazat gazdasági lábnyoma igen jelentős az Európai Unióban, körülbelül 5 a az EU teljes GDP-nek, és hogyha figyelembe vesszük a, e, a az, az ellátási láncot, a e, e, teljes ellátási láncot, ez akkor 10% is lehet. Görögország és hasonló országok esetében a turizmus akár 18%-át is kiteheti a GDP-nek, úgyhogy nagyon fontos ágazat, ami, eh, ami igazán számít abban, hogy eh, az emberek eh, az Európai Unió területén üdülnek. Az elsősorban az ár, de ez nem csak a, a, a szállodák ára, hanem az éttermi ellátás ára és az autóbérlés ára is, illetve a minőség is amikor minőségről beszélünk, akkor a társadalmi fejlettségről beszélünk, az infrastruktúráról beszélünk, a környezet minőségéről beszélünk. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy különleges destinációkat lehessen kidolgozni, ahova az emberek el akarnak menni. Az turisztikai adók összességében elég alacsonyak, 40 cent per fő per éjszakától mondjuk 7 euró 50 centig tart éjszakánként a legmagasabb adók esetében, de még ez se olyan sok, hogy alapvetően ö, ö, lebeszél turistákat arról, hogy emiatt esetleg más helyet választanak. Olyan területeken, ahol kevesebb a alacsonyabb a turizmus igénye, ott és eleve kevés a látnivaló, ott a, azt lehet látni, hogy az esetleg megemelt turisztikai adónak azonnal negatív hatása van. Ahol sok mindent lehet látni, ami a népszerű, ott ez nem nagyon számít. Amikor az EU-n kívülről érkeznek turisták, ez nagyon fontos a 28 EU-s gazdaság számára, hiszen egy devizában kereső tehetnek szerbevételre. Különösen az, amikor a külföldiek, tehát azon kívülről érkező turisták meglehetősen szolgáltatók szempontjából jó árfolyamon beváltott dollárra vagy egy pénzt nem elfizetnek. Ez nagy jövelem, mert jelent ez a beváltási is. Még néhány felvetés kifejezetten a turisztikai dolgok kapcsolatban, és azt tapasztaltuk, hogy fontos, hogy ezeket milyen módon vezetik be. Hogyha megnézik a Baleári szigetek példáját, akkor az ágazat az ágazattal időben egyeztetett a, a hatóság, és tulajdonképpen az egész ágazat támogatta, legalábbis részt vett az adó bevezetésével és felhasználásával kapcsolatos egyeztetésekben és döntésekben Általában ezeket az adókat általában azok szedik be, akik, eh, akik szállást biztosítanak, eh, eh, ez a szállodákat jelenti elsősorban, azonban a, a szállás megosztó Airbnb és hasonló platformok esetében kicsit ez máshogy működik, és azt látjuk, hogy mondjuk Párizsban például mm, ez, a, ez erre a helyzetre is van már megoldás, javul a helyzet. Nem mennék bele részletekbe a legutolsó két mód, ö, a kapcsolatban, mert elfogyott az időnk, de gyakorlatilag az összes anyagunk hozzáférhető, és mindenkit megkérek arra, hogy ö, ezeket olvassák. Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Megkezdjük a vitát. Dégrandi úr, először önnek adom meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért eh, a meglehetősen általános, de azért hasznos felszólásért. Eh, Olyasmire van szó, amit már többször elmondtam ebben a szakbizottságban, eh, a turizmus terén a harmonizálás ugye más javadalsult meg más területeken. Fontos, hogy a versenyképességet e, e, e, biztosítani tudjuk, hiszen alapvető jövedelmet jelent nagyon sok ország számára a, a turizmus, különösen hazám Spanyolország számára. Ez az legerősebb iparága a hazámnak. És Nyilván az költségváltozások befolyásolják a gazdaságnak a teljesítményét ennek arányában. Mindenki tudja, hogy az adók eltérnek a mértéküket tekintve és eltér, különbség van az adók, és különbség van az egyéb díjak között, jogértelemben és gazdaságértelemben is. És teljes mértékben ellenzem azt, hogy a turizmust olyan plusz költségekkel terheljük, mint ami ugye az első Államokban kezdődött tulajdonképpen nagyon sokan azt mondják, hogy ezek a plusz adóterhek, ezek a környezetvédelmére szolgálnak, de ez valójában nem így valósul meg. Gyakorlatilag a Baleári szigeteken bevezettek egy ilyen adót, aztán megszüntették, aztán megint bevezették. Ez egy ideológiai lapú döntés volt, egy baloldali kormány döntése volt. Ez egy olyan, olyan jelenség, amely, amely valójában alaposabb áttekintést igényel. Ezeknek az adóknak és egyéb díjaknak a növelése éppességgel a turizmus iparágának a gyöngítéséhez vezet. Szeretnénk egyre több embert foglalkoztatni, szeretnénk a fizetéseket megelni, szeretnék a turizmust felfutatni, nem a e, szállodák e, vetik ki ezeket e, a plusz díjakat a turistákra, hanem a e, szállodák rákényszerítik e, a kormányzati döntésekkel ezeket a, a plusz díjak behajtását. Nagyon rövid az idő arra, hogy kifejezzem a véleményemet, mondja a képviselő. Oui, mais nous avons pris du retard. Igen, igaza van, de késlekedünk, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Bilbao asszony. Sí, muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. E, mindenféleképpen e, e, gratulálnom kell Bilbaónak, amely 2018-ra kifejezetten fontos elismerésben részesült, mint erre egyik legsikeresebb turisztikai célpontja. Nos, Baszkföldön az elmúlt néhány évben nagyon sok érdekes új fejleményt tapasztalunk meg. Emiatt a mi régiónkat tulajdonképpen máshogy ítélik meg, mint más területeket, különösen sötét történelmi múltunk tekintetében is. Minden esetre vannak olyan helyek, ahol új jelenségeket látunk, fontos megvizsgálni, hogy melyek azok az adók és egyéb díjak, amelyek amelyek korlátozzák a, turizmus forgalmát valójában. Olyan arra kellene figyelnünk, hogy melyik azok az adók és költségek, amelyek, amelyek képességes segítenék a turizmust. Nem csak az a kérdés, hogy me, mekkora legyen a mérték az adónak, hanem a fenntarthatóságról és az európai szintű minőségről kellene beszélnünk a, turizmus, a tömeges turizmus például rengeteg problémát okoz a mi térségünkben is, és nem minden a gazdaságról szó az európai modellben. Nyilván nem nagyon volt időm áttekinteni az ajánlásokat, de fontos lenne, hogy amikor a hotelek elő számára kötelezővé teszik, hogy beszedjenek bizonyos díjakat, fontos, hogy ezek adott célra kerüljenek beszedésre. Ha egy szálloda a turizmusból jövedelemre tesz szert, de ennek a jövedelemnek egy része tovább fizetendő adó, akkor tudni kell, hogy azt az adót mire költik, vonzóbbá teszik-e ebből a pénzből az adott térséget vagy mit történik ezzel a pénzzel. Úgy gondolom, hogy szabályokat kell, minimum szabályokat kellene létrehozni az Európai Uniós szinten. És fontos átgondolni a turisztikai adókat ebből a szempontból. Köszönöm, Bilbao asszony. Árnatő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok rövid lenni. A tanulmányban olvassuk, hogy az idegenforgalomban az alacsony adók vonzák a turistákat. Hát azt hiszem, hogy ez nem fogja megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. Én elég egyszerűen közelítem meg ezt a kérdést. Szeretném tudni, hogy mennyibe került ez a tanulmány, és a PricewaterhouseCoopers mennyit kapott az európai adófizetők pénzéből. Én nem értem, hogy milyen haszna egy ilyen tanulmánynak, mert hát azt tudom, hogy mindent szeretnénk uniformizálni az EU szintjén, de hát ez a téma az a tagállamok előjoga, az ő közigazgatásukra tartozik. Említették az Airbnb-t, az Uber-t, és így tovább, ezek csak platformok, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne öm, legyenek eh, a helyi adók alanyai, amelyet azonban meg kell, hogy fizessenek, de ezt elég nehéz elérni. Hát eh, emellett én szerettem volna, hogyha az összes gazdasági szereplővel foglalkoztunk volna, mindenki adózna, aki az EU-ban dolgozik, és akkor ezek után lehet eh, tanulmányt készíteni arról, hogy milyen döntések következnek én azt gondolom, hogy hát persze van itt probléma az adózással, de az idegenforgalmat érintő probléma az Európai Unión belül az inkább a biztonság. Nagyon sokat lehet látni Franciaországban is, hogy nem képes az állam maximálisan biztosítani azoknak a biztonságát, akik el akarnak hozzánk látogatni. Talán ezzel érdekesebb lenne foglalkozni, érdekesebb lenne egy tanulmányt készíteni erről és megérteni azt is, hogy az egyes tagállamok felelőssége, hogy az turisták biztonságáról gondoskodjon. Köszönöm szépen, Evans asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én üdvözlöm ezt a jelentést. Én Vélszt képviselve számunkra ez nagyon is időszerű, ugyanis eh, nálunk egy újfajta adó eh, illetékesség van, Walesben, és eh, egy nyilvános konzultációt is tartunk arról, hogy milyen fajta adókat kell bevezetnünk. A négy fő adó, a turizmusra kivetett adó volt az egyik. Bár ez eléggé vitatott, nagyon sokat vitázunk eh, erről, nagyon ellenzik ezt egyébként. Az áfa csökkentésének előnyei egyértelműek, viszont eh, a turizmusra kivetett adó kapcsán gyakran azt mondják, hogy hátrányban részesíteni ez Wales-t Angliával és Skóciával szemben, ahol nincsen ilyenfajta adó. A helyek előálló jellegét is hangsúlyozták a jelentésben, és e, Wales ilyen szempontból egyedülálló. mindenfajta versenyképességi kérdések is megjelennek, a turizmus gyakran máshova irányul az adó miatt. Nagyon fontos az, hogy a fenntartható turizmust, és ezt, ezt is meg, és ezt támogassuk, és erről többször is beszéltünk már a munkacsoportban. Az, ahogy az adóbevételeket felhasználják, azt mindig is kritikusan kell tekinteni. Én sokkal több uh, bizonyítékot szeretnék arra látni, hogy tényleg a fenntartható turizmus támogatják ebből, vagy ebből másfajta tevékenységet folytatnak, például marketinget, amely nem igazán segíti a fenntartható turizmust. Szerintem nagyon sok jó bizonyíték van, nagyon sok kérdés is felmerül továbbra is. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Evans. Köszönöm Evans asszonynak és visszatérek a szakértőkhöz, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Nekem is van egy kérdésem. Hogyan végezték a számításokat az adózással kapcsolatban? Tehát mi volt a számítások alapja? Azt mondják, azt mondták például, hogy egy szobára alapozzák az adó, de hát hogyha az Airbnb-n vagyunk, akkor mi a módszere az adó kiszámításának. Mert az ilyen platformokon nagyon nehéz kiszámítani az adót. Tehát mik a mutatók, mi volt a munkamódszerük. Önöké a szó, kettő percet tudok csak adni elnézést, mert szorít bennünket az idő, és még a másik tanulmányra is sort kell keríteni, tessék. Thank you, yes. Köszönöm szépen, igen. A szálló vendégekében tett adó ez akkor is megjelenik, amikor már lefoglalják a szállást, és eh, az Airbnb ezeket az adókat a, az adott bérbeadók nevében eh, gyűjti be. Más esetekben a turisták csak a tartózkodás végén szembesülnek ezzel, amikor például a hotelből kijelentkeznek és a számlát kifizetik. A gyerekekre nem vetik ki ezt az adót, ezt általában éjszakánként számolják és személyenként. Hogyha egy hétnél tovább maradnak, akkor azon a ponton véget ér az adó is. Más kérdésekre is válaszolva, hogy ez az adó bármilyen gazdaságot hátrányban részesíti azok a bizonyítékok, amiket láttunk, azok eléggé alacsony szintűek, ugyanis a szövegek eléggé keveset beszélnek erről, és főként az árak hatásáról beszélnek. Ez kicsit fel van higítva, tehát az azokat adok, adókat beleszámolják az árakba. A mediterrán célok esetében ez sokkal nagyobb kérdés, szerint nagyobb az árverseny. Uh, uh, Úgy gondolom, hogy két dolgot szeretnék kiemelni. A, a, a hely egyedülállósága, a környezet, a szociális kontextusa a turizmusnak, ezek a turisztikai célpontoknak lehetőséget adnak arra, hogy meghatározzák az mm, adókat, tehát nagyon fontos az átláthatóság, ami az adókat övezi, ugyanis ezek az adók nem igazán mindig átláthatóak, nem tudjuk, hogy hova folynak be ezek a pénzek. És végezetül, hogy hangsúlyozom azt, amit Simon és elmondott, az adók alacsony jellege azt is mutatja, hogy kicsi a gazdasági hatásuk. Általánosságban a turisztikai adók szintje alacsony, és a turisták általában rugalmasan választják ki a céljaikat, elég gyorsan mozognak EU-n kívüli területekre, és hogyha nagy az árkülönbség, persze az adózás ezt e, mozgathatja, de ugyanide számít még tényezőként a, a, az árfolyam és ezzel kapcsolatban. Merci beaucoup pour la présentation. Megköszönöm ennek az első tanulmánynak a bemutatását. Folytassuk is a második tanulmányjal. Itt a vízi turizmusra vonatkozó bizottsági szolgálati munkadokumentumról van szó. Lehmann úr, fogja bemutatni tehát ezt a dokumentumot. Jó napot kívánok és üdvözlöm! Aki ki fogja elemezni a lehetőségeket, de a nehézségeket is a vízi turizmus fejlesztésében az Európai Unióban. Beszélni fog a kikötőkről, a biztonsági berendezésekről, az engedélyekről, és meg is adom önnek a szót osztályvezető a kék gazdasággal, az akvakultúrával és a térbeli tervezéssel foglalkozik, az időt pedig 7 percben határozom meg. Megfelel? Jó, akkor parancsoljon. Bien sûr, ça me va, Madame la Présidente, merci beaucoup. Euh, Igen, ez megfelel nekem, köszönöm szépen, elnök asszony, de azért angolul fogok előadni. May... Je sais. Angolul van előkészítve, akkor is, hogyha francia az anyanyelvem, tehát egyszerűbb az előkészített nyelven beszélnem. Um, so, um, coastal and maritime tourism is... A tengerparti és a tengeri turizmás eh, az öt eh, szektor közül az egyik olyan szektor, ahol nagy a növekedés esélye, akik stratégia értelmében, amit 2014-ben fogadott, 2012-ben eh, fogadott el az Európai Bizottság. 2014-ben elfogadtuk azt a stratégiát, amely a tengeri parti, tengeri turizmusra vonatkozott általánosságban, ez már a következő dia. És ezek, ennek célja az az volt, hogy a szektor versenyképességet, fenntartatóságát lehessen elősegíteni, és elősegítsük a növekedési, munkahelyteremtési potenciáját. Négy pillért azonosítottunk, eh, ahol eh, fel kell lépni, ez a teljesítmény versenyképesség stimulálása, az innováció elősegítése, fenntartatóság erősítése és az EU támogatás maximalizálása. Nézzük a tengerparti tengeri turizmust. Maga a szektor az egyik legnagyobb tengeri tevékenységi szektor Európában, egyharmadát teszi ki a tengeri gazdaságnak, és mintegy 3,2 millió embert foglalkoztat, és 183 milliárd eurót generál éves szinten. Hogyha megnézzük eh, az alszektort, a hajózási turizmust, akkor azt láthatjuk, hogy 10-ből egy állampolgár vízi sportokat űz, ide tartozik a hajózás, kajakozás, eh, vitorlázás, kanuzás, bármi, amit a vizen eh, tesznek. 36 millió EU állampolgár foglalkozik hobbi szinten hajózással, és 6 millió hajó van az európai vizeken. Ezek persze nem mindig hajóznak, de erről majd később beszélnek. Az EU ö, ö, charter szektora 6 milliárdra tehető és 20 ezer munkahelyet teremt. Az európai kikötőknek mintegy 4 milliárd eurós forgalma van, és 40, illetve 70 ezer embert foglalkoztatnak. Nagyon nehéz pontosan megadni a számot, mert a kikötők maguk egyfajta mikro cégként is felfoghatóak, nehéz megszámolni néha a munkavállalókat. Azt láthatjuk, hogy a hajókapitányok életkora növekedett, tehát tíz év alatt, egy tíz évvel növekedett az életkoruk, tehát nem túlságosan sok új ö, ö, hajós jelent meg. A jachtok élettartalma 30 év, most már a műanyagot, az üvegszálat 40 évre növelték, de amikor ezeket feltalálták, azóta már elértük ezeknek az élet korának a végét, és majd kitérek a előadásomban még ezekre. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen különböző igényei vannak a turistáknak, másfajta turizmus szeretnének, szeretnék a digitális eszközeiket alkalmazni. Az imént hallottunk ugye a CITS-ről, és a dokumentumot erre a négy elemre építettük, amit az elnök asszony is említett, a hajósok engedélye, a fedélzeti biztonsági felszerelés, a kikötők fejlesztése, hajózási tevékenységek Nézzük az első területet, a hajósok engedélyez, engedélyei. A charter üzletekben egyre nagyobb a megosztáson alapuló gazdaság, tehát nincsen igazi hajó tulajdonlás, növekszik ez a szektor, de a hivatalos és a magánhajózási engedélyeket nem e, e, ismerik el automatikusan az EU-ban mindenhol. Ez bevételkiesést eredményezhet, mert hogyha egy cég a nyílt tengeren szeretne szolgáltatást nyújtani, viszont a hajós kapitányának nincs erre vonatkozó engedély, akkor nehéz a helyzet. Vannak már meglévő projektek, amelyekkel összehasonlítják különböző engedélyeket, és megnézik az alapvető képesítéseket, de itt csak néhány tagállamot vizsgáltunk meg. Örülnék annak, hogyha új helyi úr, elnézést, ha rosszul ejtem a nevét, mondja az előadó, Van egy ö, kísérleti projekt, amelyel egy külön ö, tantevet tudunk a hajósoknak előállítani. Ezen a képen két egyforma hajót láthatunk, különböző lobogókkal, és a hajós kapitány csak az egyiket tudja vezetni, még akkor is, hogyha mind a két hajó ugyan olyan. A másik kérdés, amit megvizsgáltunk, ez egy hasonló probléma volt, ez pedig a fedélzeti biztonsági berendezések. Itt különböző szabályokat vizsgáltunk meg, a kiinduló ország, az érkezési ország, a lobogó szerinti ország szabályai, tehát különbözőek itt a szabályok, és ezeket is meg kell vizsgálnunk, vagy ajánlásokat teszünk a tagállamoknak arra, hogy ne alkalmazzák a tagállami szabályokat, hogyha a lobogó szerinti szabályoknak megfelelnek, vagy pedig minimális standardokat kell meghatároznunk az Európai Unióban. Itt nem a jogalkotásról beszélünk itt, hanem egyfajta harmonizási folyamatról a szabályok esetében. A harmadik elem, ez pedig a kikötők és a hajók fejlesztése. A kikötőket főként arra használják, a kikösség az autókat, ugye, mint az utakon is gyakran leparkolják az autókat. Nagyon kis cégekről van szó. Megpróbáltunk egy fórumot létrehozni, hogy kicserélhessük a legjobb gyakorlatokat, de nagyon nehéz elérni ezt a szektort. Itt ezek, akik nagy szerepet játszhatnak, a digitalizáció által intelligensebbé válhatnak, egyfajta profit központként is működhetnek a szárazföld számára. Voltak különböző projektek, a hajózási utakra vonatkozóan volt egy javaslat, a határokon átnyúló hajózási utakra, illetve kulturális hajózási utakra. Utolsó pontom, és sajnálom, hogy kifutok az időből, ez a hajók újrahasznosítása. 80 ezer hajó, ez az arány, ami évente eléri a életciklusuk végét, 2000-et körülbelül szét szednek, a többit viszont elhagyják, tehát itt nincs újrahasznosítás, tehát nem használják fel ezeket a forrásokat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a különböző projekteket, amelyek már léteznek a tagállamokban, hogyan lehet ezeket európai szintre emelni. Ez is sokat számítana a körforgásos gazdaság szempontjából. A tanulmánynak vannak következtetései, ezek ismétlik azt, amiről már beszéltem, és itt abban is vagyunk. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vais... Köszönöm szépen. Most akkor megnyitom a vitát. Brunött. Összeírjuk a hozzászólókat. Monsieur de Grande, c'est à vous. De Grande úr kezdi. Cette fois-ci, parce que... Kérem, hogy most legyen nagyon rövid, mert nincs sok időnk. Parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, köszönhet a jelentés szerzőinek. Nagyon sok eh, adatot tartalmaz az anyag. A parti és tengeri turizmus nagyon fontos jövedelmet jelent azoknak az országoknak, amelynek vannak ilyen adottságai. Bilbao városának azonban nincsen igazándiból partja, és mégis a kultúrája és a gasztronómiája miatt vonzó célpont lett. Szeretnék bizonyos jelenségre felhívni a figyelmet. Ugye önmagában a tengerpart és a homok turizmusa messze nem elégséges. Vannak olyan csoportok, amelyek ezekre a területekre kifejezetten a szex és az alkohol vonzásában érkeznek és úgy gondolom, hogy ez torzítja a turizmust, a vandalizmushoz vezet, e, és nagyon bonyolult helyzeteket e, idéz elő. Ez nem egy elszigetelt helyzet, olyan helyzet, amire oda kell figyelnünk. E, ezen kívül ugye új, alacsony költségű szállás lehetőségek jöttek létre, fejlődtek ki, ezeket azonban szabályozni kell, hiszen tisztességtelen versenyt jelent ez azokkal a szállodákkal szemben, amelyek magasabb adót fizetnek, vagy egyáltalán adót fizetnek. Figyelnünk kell arra is, hogy vannak olyan városok, amelyeknek nagyon sok mindent Kínának, a turistáknak, ugyanakkor a helyben élőket túl terheli ez, hiszen a létesítmények, az infrastruktúra korlátozott ezekben a nagy célpontnak számít a városokban is, és gyakorlatilag a helyben élők elutasítják a turizmust, mert ők fizetik meg az árát a turizmus terhének aztán eh, kétségtelen, hogy a eh, eh, óceánjáró luxushajók ágazata ugyancsak fontos, de nyilván fontos ezzel kapcsolatban is vitákat folytatni, és vannak olyan új ágazatok is, amelyek kulturális és gazdasági és egyéb szempontokból fontosak. Köszönöm. Bilbao, Köszönöm, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért, amely nagyon sok információt tartalmaz. Van valami, ami felhívta magára a figyelmemet erre talán gondolni kell a jövőben is. Ugye mind a halászati, mind a közlekedési szakbizottságban fontos a tengeri turizmus fejlesztése, mint téma, és olyan álláspontot kell elfoglalnunk, hiszen frakcióm részéről is nagyon régóta foglalkozunk ezzel, E, amelynek az lényege, hogy a halászati ágazatot e, diversifikálni kell. E, az elmúlt jó néhány évben a halászat nagyon rossz időket élt meg, a kvóták csökkentése miatt, és nagyon sokan a halászati szektorban azt kérték tőlünk, hogy segítsünk nekik, a diversifikáció tekintetében, hogy tulajdonképpen valamilyen módon a tengeri turizmushoz tudjanak csatlakozni, és föltűnt, hogy a foglalkoztatási vonatkozások elemzése kapcsán ez a vonalkozás nem került említésre. Kérdés, hogy ezzel foglalkozni szeretnének a jövőben. Nagyon fontos lenne, hogy a tengeri ágazat hogy tud kihatni pozitívan vagy negatívan a halászati ágazat teljesítményére és viszonyaira. Köszönöm, Bilbao asszony. Meissner asszony két percre. Uh, Köszönöm szépen. Eh, rövid leszek, nem bátor, hanem rövid. Brief és nem brief. Eh, nagyon érdekes volt eh, ez a prezentáció, remélem mindenkinek el lehet küldeni majd eh, másrészt. Eh, nyilván a tengeri turizmus nagyon fontos, és a kék növekedés programjának fontos része. Nyilván tudják, hogy én az integrált megközelítések nagy híve vagyok. A tengeri turizmus nagyon sok profitot termel, és az emberek szeretnek hajóval, hajón utazni de itt is a, a tér, ter, térgazdálkodás, a, a környezetvédelem kérdései rendkívül fontosak, és a szakbizottságban, a transport szakbizottságban e, is e, felelősünk ezzel foglalkozni, erre akartam rámutatni. Iska. Telicska úr. Uh, thank you, uh, chair, uh... Köszönöm szépen. Lehet, hogy mint hogy nincs tengerünk hazámban, E, a tudatlanságom beszél belőlem, de nagyon érdekesek a következtetések, amelyeket a tanulmány végén olvashatunk. E, nem tudom, hogy a hajó miért e, más, mint az autó vagy a vonat, ugyanúgy csak egy közlekedési eszközről van szó, és abszurdnak tartom azt, hogy önök tehát, hogy mondjuk a, az ember, csak példát mondok, mondjuk a ukrán vállalkozóként olasz határokon hajózhat, de nyilván abszolút példát hozok fel, nincs logikája annak, hogy, hogy, hogy ilyen nagy kavarodás legyen a tekintetben, hogy milyen zászlók alatt hajóznak hajók, milyen vállalkozók, milyen terület tengereken. Minden esetre itt már nem csak a magasabb kivedelmű emberek turizmusáról beszélünk, hiszen 10-20-30 fős csoport számára is lehet jatokat bérelni, és a, ebben az esetben már nem is egy drága ö, ö, üdülési mód ez. De úgy látom, hogy mintha nem lenne elég ambiciózus ez az anyag, többször is használták az at least legalább kifejezést. Úgy gondolom, hogy nagyobb politikai bátorságra lenne szükség, olyan javaslatokat kellene előtereszteni, amelyek, amelyek, amelyek esetleg az Európai Parlament támogatását is élveznék. Köszönöm, Ánott asszony. monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ez egy munkadokumentum, és világos, hogy a professzionális hajóvezetői engedélyeket szeretnék koordinálni, uniformizálni, és én attól félek, hogy akkor ezen a téren is megvalósul a szociális dömping. Nagyon sokan kedvelik az adóparadicsomokat, a tengeri adóparadicsomokat, hát akkor most már a személyzetüket bárhol tudják dolgoztatni, akár melyik országból jöhetnek ezek a hajóvezetők, ugyanúgy, mint a kamionsofőrök, mennek keletről nyugatra, a nyugatiak pedig munkanélküliek lesznek, jönnek a lengyel kamion vezetők, nem szeretném, hogy ugyanez következzen be a hajókra. A hajók esetében, amik egyébként is sokszor máltai zászló alatt hajóznak, a bizottság elismeri saját maga, hogy minden tagállamnak az igényei mások, a helyzete más, a meteorológiai, oceanográfiai helyzete eltérő, sőt, radikálisan különbözik, és én úgy gondolom, hogy csak és kizárólag a tagállamok dönthetik el, hogy mi szükséges és hasznos a hajóvezetői engedély kiadásához. Ebben a területben nekik van tapasztalatuk. Köszönöm szépen Árnotó asszonynak, mondja az alnok, és visszaadom egy perces konklúzióra a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, azt hiszem, tényleg nagyon röviden fogalmazhatok. Bibeó asszony, nem fogok most kitérni az Európai Bizottság politikájára az első kérdése kapcsolatban, hanem rögtön a második megjegyzésre térek rá, a szabadidős horgászatra. Nagyon röviden, de azért említést kap ez a téma a munkadokumentumban, a szolgálati munkadokumentumban, és nagyra becsüljük azt a tanulmányt, amelyet a Halászati Szakbizottság készített ennek az ágazatnak a szerepéről és a fejle- ennek az ágazatnak a fejlesztéséről. A szolgálati munkadokumentum említi azt, hogy az európai um, tengerész, tengeri és halászati alapban nagyon fontos a közösség, a CLLD, a közösségek által irányított helyi fejlesztés támogatása. Pontosan arról van szó, amit ön említ, arról, hogy a, e, halászat, a halászok e, munkáját e, kicsit kibővítjük, a tevékenységüket diversifikáljuk, tehát gasztronómiai túrák, amikor elviszik az utasokat a hajójukon, utána pedig az étterembe, ahol halfogásokat fogyasztanak el, és így tovább, tehát egyéb tevékenységekkel bővül a halászok tevékenysége. Májszer asszony, köszönöm szépen a kék növekedés napirendel kapcsolatos megjegyzéseit, ennek nagyon örültem. Egy kolléga már említette, hogy több téma is van, amelyet fel fogunk vetni valószínűleg, hogyha a bizottság előáll egy ilyen javaslattal, ezért vizsgált a tanulmány, vizsgált a tanulmány több különböző lehetőséget. Tehát a jogszabályalkotás ezen a területen valóban nagyon bonyolult lenne, mert rengeteg a különbség. Ettől függetlenül harmonizáción dolgozunk, tehát például a hajóvezetői engedély harmonizálásán jó lenne, hogyha közös standard lenne, és akkor bizonyos követelményekkel ki lehetne egészíteni az engedélyt. Tehát, hogyha mondjuk külön követelmények vonatkoznak bizonyos tengeri területekre, helyi tudással kell rendelkezni bizonyos térségekben, és így tovább, akkor ezeket hozzá lehetne adni az engedélyekre. Ön azt mondta, hogy ez abszurd, hogy a belső piacot ilyen akadályok sújtják, de hát ezzel még majd foglalkozik a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezártuk ezt a témát, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely egy jelentéstervezet megvitatása az Európai Közösség és az Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodása téma. Griffin asszony az előadó, és ha jól tudom, akkor Wilson úr fogja őt helyettesíteni, úgyhogy meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Túl sokat nem fogok beszélni. Griffin kolléganőt képviselem, aki ma nem tudott itt lenni, ugyanis Ányék jelentéstevői ülése van pont most. 2003 óta az USA-val már van egy megállapodásunk, az USA és um, az EU között uh, van tehát egy megállapodás a légi közlekedési szektorban tíz éve életben van ez, és az a vita, amit most folytatunk, az egy formális vita, formális kérdések jelennek meg, és ez a Lisszaboni stratégiához kötődik, a Lisszaboni szerződéshez kötődik ez. Részleteket a Griffin kolléganő által megfogalmazott szövegben láthatnak. A következő az álláspontja azt mondja, hogy támogassuk ezt a megállapodást. Köszönöm, viszont vannak. Van de Kampus, szólni kíván, parancsoljon. Ja, Igen, elnök úr, én csak a munkámat végzem. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Egyetértek a jelentéskészítővel, illetve a helyettes jelentéskészítővel is Jens Nielsennel egyetértek hogy eh, ezt a megállapodást pozitívan kell megítélnünk. Egy-két dolog azért feltűnt nekem, és ezért két kérdést fel is teszek. Az első, ami feltűnt nekem, az az, hogy 2000-ben az EU és az USA közötti légiközlekedése 61%-át tette ki a világ légiközlekedésének, és 2015-ben ez 38%-ra csökkent. Tehát láthatják, hogy a világ közlekedése elmozdult a világ többi részére, és az, az öböltérségi országokkal kötendő megalapodások is mutatják azt, hogy mi történik. Ugyanakkor az amerikai közlekedési minisztérium néhány korlátozást ki akar terjeszteni a légközlekedésben, aztán visszavonták a ajánlásaikat a nyilvános konzultáció, illetve a kongresszus vitái után. A kérdésem a következő. Tehát, tehát ha jól értem, akkor fizikai szempontból semmi nem változott. Harmadik pontom, mi a kapcsolat, a, mi a helyzet a laptop tilalommal, ez itt ebbe benne van, vagy ez egy külön történet? Madame Foster, vous voulez parler? Foster asszony szót kért? Nem, akkor folytassuk. A módosítók benyújtásának határideje november 21, 14 óra. És a bizottság, ott kérdezem, hogy szeretnének-e szólni, nem? Akkor megkérjük, hogy a webstreaminget állítsák le, és mindenki, aki nem jogosult arra, hogy ebben a teremben tartózkodjon. Legyen szíves, hagyja el a termet, egy percük van erre, mert utána zárt ülést fogunk tartani olyan dolgokról, amelyeket csak egymás között mondhatunk el. Yeah.